Siamo in attesa Most Nibler asszonyt fogjuk meghallgatni az EU űrkutatási politikája témájában, aki késik, de állítólag néhány másodpercen belül itt lesz körünkben. Kis türelmet kérek. non possiamo cambiare l'ordine del giorno quindi sospendiamo per eh, cinque minuti. öt perce felfüggesztem az ülést mert a napirend sorrendjét ugyancsak nincs jogunk megbolygatni. Megpróbáljuk elérni Nibler asszonyt, hogy azonnal jöjjön. Megérkezett Nibler asszony, úgyhogy akkor az EU űrkutatási politikájáról szóló jelentés bevezetőjét fogjuk most meghallgatni tőle, meg is adom neki a szót négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt alelnök asszony, tisztelt Európai Bizottság, kedves kollégák! Ma sok német újságban olvasható volt, hogy az RDS űr ö, cég ö, főleg védelmi ágazatában nagyon sok munkahelyet most megszüntet. Ez minket Bajorországban, München mellett, Oberschleißban súlyosan érint, több mint 8000 munkahely szűnhet meg emiatt. Bajorországban 400 cég dolgozik be az űrkutatási ágazatnak, és több mint 150 olyan vállalkozás van, amely a műholdas navigációs témában aktív, ugyanakkor évek óta stagnálnak a költségvetések, ennek az ágazatnak úgy tűnik, hogy nincs perspektívája jelenleg, ennek drasztikus következményei vannak. Sok olyan cég, amely ebből a kutatásból élt közvetve vagy közvetetten, csődbe ment, nagyon sok szolgáltatás ugyanakkor napi életünkben közvetlenül az űrkutatástól függ, ugye a szélessávú internet, a tévésugárzás, a navigációs rendszerek, az e-call rendszer, a 112-es hívószám és a mezőgazdaság is napi szinten használja az űrkutatás eredményének gyakorlati megnyilvánulását. A finanszírozással van a legnagyobb baj. Nyilván az űrkutatás az egy pénzintenzív ágazat, amelynek hosszú a megtérülési időszaka, ugyanakkor óriási a megtérülés. De jelenleg a vállalkozások nem mernek beruházni, befektetni, mivel nem tudják, hogy termékeiket, szolgáltatásaikat el tudják-e adni. Ezért szerintem kezdeti finanszírozásra lenne szükségük, egyfajta támogatásra, amely révén ö, a gazdaságot élénkíthetnék és újra munkahelyeket teremthetnének. A három ö, szereplőnek, az EU-nak, az ESZ-nak és a tagállamoknak össze kéne fognia, hogy 2010, 2020-ig közös kutatási tervet dolgozzanak ki, amely a cégeknek, vállalkozásoknak egyfajta biztonságot adna. Az Európai Parlament mindig támogatta azt, hogy az EU legyen aktív az űrkutatásban. A Galileo programot minél hamarabb most már működésképesé kell tenni a műholdas kommunikációs rendszerek fejlesztésének más eszközein is folyamatosan gondolkodni kell, mert függ, csökkennünk kell, csökkentenünk kell függőségünket külső szolgáltatóktól, ez többszörösen érdekünk, mert versenyképesebbek lennénk ezáltal, munkahelyeket teremtenénk, illetve őriznénk meg. Köszönöm. Grazie. La parola all'onorevole Kelly. Köszönjük szépen. Kelly úrnak adunk szót. Azt gondolom, hogy az űrkutatás nagyon sok embert hoz lázba, de sajnos ez az ipart nem mindig érinti meg. És az iparnak már egyébként is nagyon sok korláttal van dolga. 6,5 milliárdot tudunk szállni erre a területre, miközben nagyon sok potenciál rejlik ebben a kutatási területben, de ez finanszírozás nélkül nem tud kiteljesedni. A Kopernikus és a Galileo persze már régóta ismerjük, tehát látjuk, hogy itt is van potenciál, de sokkal többet kellene ebbe a területbe beruházni. Nézzük csak, hogy Kína hogy halad el mellettünk a kutatások finanszírozása területén, és ugyanez mondható el az USA-ról. Azt gondolom, hogy a belső piacra nézve is nagyon sok dolgunk lenne még az űrkutatással kapcsolatban. Ebből az ágazatból, akár a saját választókerületemben is van egy Trimetrix nevű cég, amely például a az erdőgazdaságban kiváló képalkotásra rendezkedett be, az utolsó fáig mindenkit föl, minden fát fel lehet mérni, hogy hol helyezkedik el, mekkora, mikor lenne aktuális a kivágása, amennyiben arra kerülne sor. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy jó út, és ahogy Nimrel asszony is javasolta, mindenképpen többet kell investálnunk ebbe a területbe. Köszönjük szépen, Howie-tól következik. Thank you very much, President. In my own east of England... Köszönöm szépen, a saját választókerületemben a technológia már megvan ahhoz, hogy a kommunikációt alkalmazzuk, akár a tejutat is figyelemmel kísérhetjük, és megvannak a különböző navigációs rendszerek Sokan mondják nekem, hogy az EU-s támogatás mennyire lényeges ezen a területen, hogyha az új űrkutatási versenyben talpon akarunk maradni, hogyha munkahelyeket kívánunk teremteni, stb. stb. Liber asszony is helyesen hangsúlyozta, hogy kapcsolatban áll az űrkutatás a védelmi politikánkkal is. Nagy-Britannia továbbra is részesen marad az űrkutatásnak és a védelmi rendszerek felállításának. Mindenképpen felhívom a figyelmet arra, hogy a szakszervezetekkel üljenek le tárgyalni, hogy a kitűzött célokat ezen a területen elérjék. Köszönöm szépen. Korréra képviselő következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak, mert nagyon lényeges az űrkutatásban megfelelő politikával rendelkezni, hogy lépést tudjunk tartani a globális versenytársakkal, és persze az igaz, hogy a Galileo, az EGNOS és más programok nagyon-nagyon lényegesek, de ezek az EU teljes területére ki kell, hogy terjedjenek, és gyakorlatilag példaértékűeknek mondhatóak. Van már egy nagyon erős komponens, gondolok itt arra is, hogy az innovációs és a fejlődést hogyan tudjuk támogatni. Ez a fajta terület nagyon releváns a polgárok számára, és új munkahelyeket tud teremteni, és ez nagyon lényeges a válság kontextusában, és ugye gondolunk a védelmi és biztonságpolitikánkra is. Tehát mindenképpen megérdemli a támogatást ez a terület. Reding. Köszönöm szépen. Reding biztos asszony kapja meg a szót. Elnök asszony, először is köszönöm szépen Nibler asszonynak ezt a nagyon fontos jelentést, erről a nagyon fontos ágazatról. Az ágazat az európai gazdaságot nagyon sok mindenre képessé teszi, tudományos, technológiai, szervezésbeli kiválóságra és innovációra ösztönzi, és ezért jelöltünk ki 11 milliárd eurót a következő pénzügyi keretben a Galileo, Copernicus programok számára és az űrkutatás számára. Ennek a pénznek egy nagyon nagy része, tehát űrtevékenységekre lesz fordítandó, hogy az ilyen befektetéseket minél jobban ki tudjuk használni. Az érintettek közötti jó koordináció elengedhetetlen, a tagállamok, az Európai Unió, az, er, az űrügynökségek biztosítaniuk kell mindezeknek a résztvevőknek az űrprogramok koherenciáját, a struktúrák meglétét már készítünk egy dokumentumot, amely a bizottság nemrég megjelent közleménye alapján készül majd el, és az EU, valamint az űrügynökség együttműködését hangsúlyozza. A jelentés azt is hangsúlyozza, hogy mennyire fontos, hogy az Európai Unió ne legyen függő technológiailag más, a világ más területeitől, illetve hogy megőrizze versenyképességét világszinten ezen a globális szinten nagyon óvatosaknak is kell, hogy legyünk. Nem csak a jelenlegi eh, transatlanti USA és Európai Unió között folyó kereskedelmi megállapodások tárgyalásának fényében, hanem a második, a jövő év eh, ben megtárgyalandó jogalkotási javaslatok fényében is. Nagyon fontos az európai ipar és a műholdas kommunikációs ipar számára is az űrtevékenység. Ezért segíteni fogjuk az űrtevékenységet, a kutatás, a közszolgáltatások, a spektrumokhoz való hozzájutás, illetve ha szükséges, akkor még a szabályozási kérdésekben is. Elnök. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát. A szavazást holnap 11 óra 30-kor fogjuk megrendezni. Most pedig a KASZ 2020 erős versenyképes és fenntartható európai gépjárműiparról szóló